Okay, I think we're ready to start. Úgy gondolom, hogy meg tudjuk kezdeni a következő napi rendi pont tárgyalását. 13-as napi rendi pont következik. A DROA nigériai látogatásáról fogunk beszámolót hallani. Áprilisban nemrég volt ez a látogatás, harmadika és hetedike között József Videnholzer kolléga vezette a missziót. Céler úr is jelen volt a népárt részéről, Mikolesics úr és Szerfentini asszony is a zöldek részéről. Találkoztak a kormányképviselőivel, a nem kormányszervezetekkel, ellátogattak Idóba, nigériai migránsokkal egyeztetek, és azon a területen is jártak, ahonnan a legtöbb nigériai migráns érkezik Európába. Biztos vagyok benne, hogy Videhonszer úr szívesen beszámol a látogatásról. Öné a szó. Majd mielőtt megkezdi a hozzászólását, szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. Aki szeretne részt venni az ülésen, kérem foglaljon helyet. És így Weidenholzer kolléga meg tudja tartani a beszámolót a látogatásáról, a nigériai látogatásról. a szó. Thank you, uh, Chair. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Uh. Köszönöm. Elnök úr már beszélt arról, hogy milyen összetételű volt ez a delegáció. Nagyon fontos misszió volt ez. Abudzsában nagyon érdekes megbeszéléseket folytattunk a külügyminiszter miniszterrel, a belügy, igazságügyminiszter, képvis, minisztérium képviselőivel, emberi jogi szervezetekkel, a muszlim hitközösség képviselőivel, a keresztény egyház képviselőivel, valamint egyes szervezetekkel, amelyek az emberi, embercsempészet elleni küzdelemmel foglalkoznak Nigériában. Ez a látogatás azért volt annyira fontos, mert tulajdonképpen éppen láthattuk. Can we please be seated? Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. A titkárság is foglaljon helyet. Van sehr wichtig. találkozó tehát nagyon fontos volt, mert láthattuk, hogy Nigéria állam egyfajta ö, fordulópont előtt el, 500 millió ember fog élni ott 2050-ig, jelenleg 190 millióan élnek ott, és ez persze hatalmas konfliktusokat rejt magában. A legerőteljesebb a pásztorok és a legeltető pásztorok és a gazdák közötti konfliktus, így a Boko Haramra is utaltak ezen konfliktusok kapcsán, és nem csupán ezek a centrifugális erők léteznek, hanem a Niger deltájában a konfliktus továbbra is megoldatlan, és hasonló konfliktusok fennállnak az országban, valamint a migrációhoz kapcsolódóak is. Nos, a konfliktusok megoldásánál mindig visszatérnek arra, hogy a hadsereget bevették, emberi jogsértésekre kerül sor, és az igazságügyi ágazat kevéssé fejlett. A partnereinknél ugyanakkor erős igény mutatkozik az iránt, hogy erőteljesebb együttműködést folytassanak Európával az igazságügy kiépítését illetően. Ugye a választások jövőre következnek az országban, ezt helyesen, szabályosan akarják lebonyolítani, a nigériai partnereink és a delegációnk is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az Európai Unió választási megfigyelő misszióját újfent megtartani, megismételni, és jó, hogy van egy elkötelezettség a választások szabályos lebonyolítására, és egyfajta kedvező jövő, jövőkép uralkodik. Hát kérdés, hogy az megvalósítható ez, majd attól függ, hogy hogyan tudunk Nigériával észszerű együttműködést lefolytatni. A migrációs probléma egy hatalmas nagy gondot jelent. Az idő államban voltunk, Beninben, ahol is a kormányzóval találkoztunk, és ugye a különböző tevékenységeket megvizsgáltuk a vallási vezetőkkel, a királyjal találkoztunk, az időállam egy olyan állam, ahonnan a legnagyobb arányú migráció irányul eh, Európába, és eh, nagyon eh, kedvező beállítottságuk volt ezen kérdés megoldását illetően. 8000 nigér, nigériai, akik líbiai táborokból visszatértek Nigériába, felük nő. Nos, a felük ebbe az orsz államba tért vissza, és nagyon lényegesek voltak a velük folytatott megbeszéléseink. A ö, kormányzót meghívtam, hogy látogassa meg az albizottságunkat, és ő a visszatérésünk után rögtön válaszolt is erre a meghívásra, úgyhogy júliusban itt is lesz az albizottságunknál, és a projektekről tovább beszéltünk majd vele itt a helyszínen. Tehát itt ö, alapvetően egy kedvező ö, nézetből tekinthettük a fejleményeket, és ö, ha Európa kötelezettséget vállal, akkor vannak itt esélyek a jó folytatásra, hogy egyenragú félként tegyük meg a problémákat partnereinkkel. Az emberek ugyanis nagyon érdeklődnek ezen megoldások iránt. Még Joachim Celler kollégámat kérném, aki az utolsó nap, a program utolsó részét gyakorlatilag egyedül bonyolította le. Celler úr, köszönöm elnök úr, köszönöm József, azt is köszönöm, hogy te vezetted a le, ezt a delegációt. Számomra a nigériai helyzet jelenleg mégiscsak nagyon összetetnek tűnik, és nagy aggodalomra adna okot, vagy kellene, hogy okod, okot adjon mert az afrikaiak, akik jelenleg megpróbálnak Afrikába jutni, itt a nigériaiak alkotják a legnagyobb ö, csoportot. A migráció volt az egyik témánk, és ö, a helyi partnereink azt mondták, hogy két ö, irányú migráció van. Az egyik szinte kontrollálhatatlan. Az emberek megpróbálnak Amerikába, Európába, Ausztráliába kivándorolni, és itt legtöbbször a jól képzett személyekről van szó, akiknek vannak forrásaik is, ők vállalkoznak erre a nehéz utazásra, fizetik meg az embercsempészeket, de általában Líbiában ö, rekednek, és aztán ott vannak a visszatérési, visszatérítési programok, amelyeket ö, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, az IOM menedzsel, és az EU finanszírozza ezeket a programokat. Sokkal nagyobb a problémájuk az ember kereskedelemmel, különösen a fiatal nők, gyermekek kereskedelmével, akiket rabszolgának adnak el az arab világba főleg, és ők legtöbbször eltűnnek, és már nem feltalálhatóak. Mindenképpen pozitívként kell kiemelnünk, hogy Nigéria más afrikai országoktól eltérően, amelyek már szinte teljes mértékben Kína, Kína felé fordultak. Nigériának még van érdeke, érdeklődése azt illetően, hogy Európával fenntartsa a párbeszédet, és fenntartsa a kapcsolatait Európával, az Európai Unióval. Ennél az, az a probléma, hogy ugye három évvel ezelőtt én választási megfigyelő voltam az akkori nigériai választások alkalmával. Elnöki, helyhatósági és parlamenti választások egyaránt zajlottak akkoriban, és Buhari elnököt választották meg nagy várakozásokkal az emberek. Ő olyannak tűnt, aki az erősen széttagolt országot, ahol is a jogi vagy etnikai problémák, ugye itt a saria és a, civil, a polgári törvénykönyv uralkodik, a keresztények, muszlimok, animisták, tagolt vallásilag is az ország. Tehát az volt a remény, hogy ő majd egyesíti ezt az országot. Ebből a reményből mostanára semmi nem maradt. A választások előkészítésekor sajnálatos módon egy hatalmi harcot tapasztalhatunk meg a parlament között, amely elfogadott egy olyan törvényt, amely bizonyos jogokat ki akar venni, már a választások előkészítését és lefolytatását illeti. Általában ez egy független választási bizottság feladata, és a legfelső szövetségi bíróság bekapcsolódott, és tegnap állapította meg pontosan, hogy ez a törvény, amelyről nemzetgyűlés döntött, nem egyeztethető össze az alkotmányjal, és olyan jogokat biztosítana a parlamentnek, amelyek az alkotmány szerint nem illetik meg a parlamentet. Tehát itt ilyen szempontból tisztázatlan a helyzet. A következő évben, februárban vagy márciusban zajlanak majd a választások. Nagy aggodalmat kelt az országban, amiről József is szólt. A az éjszakon az állattenyésztők, a fulánik, akik miatt az elsivatagosodás zajlik északon, és ugye a népesség növekedése nagyon nagy, emiatt kevés a föld, ugyanakkor délen az egészen a tengerpartig elmennek erre a területre egész családok, és gyilkosságok, egész családok lemészállása zajlik ezeken a területeken, erről érkeznek a hírek, és most az elnököt felszólították, az ottani sajtóból is értesülhetünk erről, hogy az állattartó pásztorok, akik fegyveresek, azokat vagy le kell fegyverezni, vagy a déli államokban a felelősök más intézkedéseket fognak majd foganatosítani. Ez az eredetileg szociális konfliktus most már egyre inkább vallási célra kerül kihasználásra. A fulánik uh, muszlimok, a déli államok lakói keresztény, animista vallást követnek, tehát itt most egyfajta vallási határ is kialakul ennek következtében és egyre inkább egyfajta puskaporos hordóvá válik ez a térség, és a Biafra konfliktus áldatlan időszakára emlékeztet, amely egy kegyetlen háborúba torkolt. Tehát itt a Boko Harammal kapcsolatos probléma az északi részen, a nigeriaiak szemben inkább egy regionális probléma, mi ezt nagyon középpontba állítjuk európaiak viszont. Ők azt mondják, hogy ez egyfajta szubkontinens, 190 millió eurós lakosú országról van szó, és számukra ez a konfliktus nem annyira elsőrendű, mint más az ország egész területére kiterjedő konfliktusok. Ugye én szülőkkel, tanárokkal, különböző képviselőkkel, a Csiboki Dapcsi lányok képviselőivel is beszéltem, akik Abudzsába jöttek, és ők azt panaszolták fel, hogy az országban senki nem foglalkozik velük. Buhari elnök, amikor hivatalba lépett három évvel ezelőtt, akkor azt ígérte, hogy I bring your girls back, de ebből ők semmit nem vesznek észre, ebből az ígéretből ez nem váltódott be. A tanúvállalmasok elég kétségbe esettek voltak, és a Boko Haram túlkapásai az elmúlt időszakban újfent megerősödtek a területükön, és a nigériai állam kötelezettség vállalására várnak, hogy segítsen nekik. És itt egy nagyon két értelmű kép adódott mindebből, számos feszültség el fenn, ugye itt a kőolaj kitermelő területeken az ott élő lakosság, illetve a kőolaj koncernek között fokozódnak a feszültségek. Az ország egyfajta katasztrófa szélére sodródhat ennek következtében. A lakosság növekedése Nigériában 5-6 milliónyi ember tesz ki évente, ennyi az újszalütések száma, 25 évvel ezelőtt 100 millióan voltak, most 190 millióan vannak, akik Tehát itt a napi bizonytalanság nagyon súlyos helyzetekhez vezet, Például hogyha valaki pénzautomatából akar pénzt kivenni, és nincs kísérője, akkor elképzelhető, hogy nem jut el a következő utcasarokig. Itt a biztonsági albizottsággal az ülésen az kristályosodott ki, hogy az afrikai államok problémáival sokkal erőteljesebben kell foglalkozni, különösen Nigéria problémáival és a párbeszéd ugye Európa irányában még továbbra is fennáll, ezért továbbra is a párbeszédet kell keresnünk. Köszönöm a titkárságnak, különösen az Európai Unió delegáció ja, vezetőinek, Kázen nagykövetnek, hogy remekül megszervezte ezt a delegációs utazást. Joachim and Joseph uh, as head of delegation, thank you very much. Köszönöm szépen a delegáció vezetőinek ezt az átfogó, részletes beszámolt a látogatásról. Tudom, hogy voltak nagyon megható találkozók is, amelyek szíven ütöttek mindenkit, nagyra értékeljük a szervezést. Fontos dolgot szeretnék említeni. Hozi Antonio Torres Lacasa itt van? Igen. Az Európai Külügyi Szolgálat nevében kérem, hogy röviden reagáljon a delegáció részéről elhangzottakra, illetve mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a megjegyzéseket. Elnézést kérek, kicsit késtem. Nagyon hektikus volt itt az átjövetel. Kint várakoztunk, mert nem lehetett bejönni, biztonsági ellenőrzés volt. Az utolsó mondatot szeretném elismételni, sok konfliktus van, de jó, hogy a legmagasabb szinten sikerül a hatóságokkal ezekről egyeztetni általában. A látogatás tanulsága is ez volt, hogy a hatóságok együttműködőek, és ezt fenn is kell tartani, ezt a párbeszédet mindenáron, az emberi jogok hangsúlyozását A delegációtól kapott feedback is kiváló volt utólag. Jó emberekkel találkozott a delegáció, és ők is örültek a találkozásnak. Tehát ez egy pozitív mérföldkő volt. Köszönöm szépen. Értem én a gondot, és el is engedjük őket. Köszönjük, hogy egy ilyen fontos nigeriai misszió kapcsán ez a tanulság Köszönöm, Hozé, hogy jöttél, maradtál. Ez volt a nigériai misszióról való beszámoló. Átlépünk a 14-es napirendi pontra. Eszmecsere a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó emberi jogi helyzetről. A kassai régióra való különös tekintettel. Kérem az érintetteket, hogy fáradjanak ide a pódiumra. Okay, we're just gonna have a, uh, whilst we're talking, we're gonna... Ellenőrizzük, hogy működik-e a kapcsolat? és hogy a tolmácsolás működik-e, vannak erre normák, hogy csak akkor van tolmácsolás, hogyha megfelelő a hangminőség. Oui. Okay. Bonjour, bonjour Kinshasa, est-ce que vous nous entendez, vous nous voyez Hallanak minket, jó napot kívánok!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 Est-ce que vous entendez l'interprétation? Hallják, amit mondok? Egy teszt következik a tolmácsolás céljaira, kezdhetjük az ülést. Thank you. Thank you very much to the lovely interpreters who always work ever so hard. We, we, we had to, we have to a mic test. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, akik mindig ilyen kiválóan dolgoznak. A, sajnos volt egy kis technikai probléma, amikor a főképviselőt meghallgattuk. Néhány megjegyzésem lenne. Az AKC EU közös parlamenti közgyűlés képviselőjével együtt tartjuk ezt a lést. Michel Rivasi asszonyt üdvözlöm, ő az első alelnöke a delegációnak. Az országban még mindig nagyon drámai az emberjogi helyzet, és közösségek közötti konfliktusok jellemzik az országok, valamint a civil szervezetek és egyéb ellenzékiek is erősítik a feszültségeket. Az ENSZ főtitkársága az emberi jogi témákban is fellépett ebben az ügyben. Nagyon fontos, hogy megfelelő elnöki kampány folyt le, és a választások is megfelelően zajlottak, ezért nemrég békés demonstrációra is sor került. Az instabilitás ugyanakkor továbbra is fennáll az egyes etnikus csoportok között a kazai és a keleti régiókban. Sokszor súlyosan megsértik az emberi jogokat, a nemzeti fegyveres erők felelősek ezekért az akciókért a konfliktus és az erőszakos fellépés humanitárius válsághoz vezetett. 13 millió embert érint ez, 4,5 millió elhagyta a lak- lakhelyét, és az ENSZ szerint ezek belső menekültek. Különösen a nők és a lányok vannak kitéve az erőszakos cselekményeknek, és a 2014-es Szaharov díjazott munkáját szeretném üdvözölni, mert ő folyamatosan felép, Mukwege doktor folyamatosan felép az ilyen erőszakos cselekmények ellen. Ma három kiváló vendégünk van. Abdul Aziz Tioye, ő a MONUSCO, az ENSZ missziónak a vezetője, ő be fog számolni az általános emberi jogi helyzetről az országban, és a MONUSCO munkájáról az erőszakos cselekmények felszámolása területén. Az ENSZ biztonsági tanácsa márciusban úgy döntött, hogy a MONUSCO mandátumát még egy évvel kiterjesztik. A második hozzászólónk lesz Modi Ntwambe asszony, ugye így kell mondani a nevét, az Flandria Afrikai Szövetségi Federációjának az elnöke, és ő a nők és lányok helyzetéről fog beszámolni. Az utolsó prezentációt Paul Sapu Mukulu fogja tartani, ő Afrika Nemzetközi Emberi Jogi Federációjának a főtitkára. A polgárjogi helyzetről, szabadságjogokról, alapszabadságjogok helyzetéről és az ilyen jellegű jogsértésekről fog beszámolni. Szeretném üdvözölni az ülésünkön Bart Uvri nagykövetet is. Itt van. Igen, köszönöm. Üdvözlöm. Ő az EU Kongói Demokratikus Köztársasági delegációjának a vezetője. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai ülésünkre. Nem is húzom az időt, néhány percre, három percre szeretném átadni a szót. Kérem a kollégákat, hogy Michel Revázi asszony számoljon be az AKC EU közös parlamenti mm, közgyűlés első elnökének átadom a szót, önél szó. Merci! Köszönöm. Megragadom azt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Emberi Jogi Albizottság elnökének ezért a nagyon megfelelő kezdeményezésért. Ez egy eszmecsere. Az emberi jogsértési helyzet súlyosságáról a Kongói Demokratikus Köztársaságban, különösen a Kassai régióban. Tudják, hogy a PPACPU alelnöke visel eh, képviselő nem tudott jelen lenni, én helyettesítem nagy örömmel. Többször is eh, voltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban az LKC eh, keretein belül. Nagyon aggodalmat keltő az országban a helyzet, nem tudják megoldani a politikai biztonsági helyzetet évek óta, és ez akadályozza a gazdasági fellendülést, illetve az emberi jogok tiszteletben tartását nem stabil a helyzet, és ennek pusztító következményei vannak a nagy tavak régiójában. Többször elfogadtunk állásfoglalást az ország helyzetét, illetően a legutóbbi a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetéről szóló 2017. június 12-én született. A képviselőket aggodalmal tölti el a politikai biztonság és humanitárius helyzet romlása az országban, és azt kérik, hogy jöjjön létre egy nemzetközi bizottság, amelyet az ENSZ szakértői is kiegészítenek, hogy felderítsék a Kansai régióban történteket. Február 27-én 2017-ben elfogadtuk az LKCEU társadalmakének nyilatkozatát, hogy aggodalmunkat fejezzük ki a politikai, gazdasági, biztonság és humanitárius helyzetet, illetően amely a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodik. Ebben a nyilatkozatban komolyan elítéljük a gyilkos konfliktusokat, a fiatalok, nők legyilkolását a Kanszái régióban, Közép-Kongóban és Kinshasa-ban, és nemzetközi vizsgálatot akarunk indítani a MONUSCO által, valamint a, bűn, a humanitárius bűncselekmények, illetve az emberi jogsértések elkövetői ellen. Az Európai Unió 2017 március 6-ai végkövetkeztetései Kongót illetően aláhúzzák az EU aggodalmait a kongói köztesség politikai helyzetét illetően. Ez egy blokádot provokált, és Megerősítik az Európai Unió azon hajlandóságát, hogy a lehető legrövidebb határidőn belül politikai párbeszédet kezdjen a legmagasabb szinten a, a kotonói megállapodás 800 cikkének értelmében Kongóval. A parlament kifejezi támogatását az ENSZ, illetve a frankofon nemzetközi szervezetek az Afrikai Unió irányában, hogy megkönnyítse a politikai párbeszédet, és kéri a kötelezettségvállás megerősítését a nagy tavak régiójában, hogy megelőzzük a destabilizációt a régióban. Ezen kívül felszólítjuk a politikai szereplőket, hogy jussanak egyetértésre a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával, és felpanaszoljuk eh, azt a több ezer halálesetet, erőszakos cselekményt, eh, a gyermekek eszközként használását, a humanitárius politikai problémákat, eh, és azokat a kockázatokat, amelyeket az ország megtapasztal. Nos, néhány szóval ennyi, ahogyan az Ekecsi EU közgyűlés elest foglalt, Louis Michel, ugye tudjuk, hogy rendszeresen jár az országban, hogy politikai párbeszédet tudjon ott kialakítani. De nagyon sok kérdőjel van még ezzel az országgal kapcsolatosan, nagyon nehezen kezelhető, irányítható ez az ország egy olyan elnökkel, aki nem akarja az hatalmat kiengedni a kezéből. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőt. Nagyon jól felvázoltad Kongói Demokratikus Köztársaságban egymásnak feszülő erőket. Most mi azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne enyhíteni ezt a helyzetet. Abdul Cioje urat szólítom, aki a Moszkvánál az ENSZ megbizotjaként működik, és akkor most megpróbáljuk aktiválni a technológiát, hogy élő online párbeszédet folytathassunk. Köszönöm. Ha engem üdvözlöm Önt. Késeszából jelentkeznek az urak. Úgy tűnik, hogy jó a kapcsolat. Várjuk akkor, megadom a szót. Jól hallom Önt. Tíz perce van, Uram tartsa meg expozéját. Merci, euh, merci, monsieur le, monsieur le... Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, képviselő hölgyek és urak. Nagy örömre szolgál, hogy megtarthatjuk ezt az eszmecserét a kongói köztársaság helyzetét illetően. Köszönöm, hogy meghívást kaptam erre az eszmecserére, és köszönöm azt az érdeklődést, amelyet a kongói emberi jogi helyzettel kapcsolatosan tanúsítanak. Ugye számos állásfoglalás született már az önök részéről, és ez megmutatja, hogy az Európai Unión számára mennyire fontos a kongói demokratikus köztársaság lakosságának sorsa, illetve a jogot tiszteletben tartása. Az ENSZ emberi jogi főbiztonságának képviselőjeként engedjék meg, hogy az emberi jogok helyzetére rávilágítsak, amely most a fő kihívás az országban. Ennélkül, ennek tiszteletben tartása nélkül nem lehet hiteles, átlátható és békés választási folyamat. Emberi jogok tiszteletben tartása nélkül nincs fejlődés, nincs tartós béke. Ahogyan az ENSZ emberi jogi főbiztossága emlékeztetett rá, az emberi jogsértések megelőzése és ezáltal a konfliktusok megelőzése életeket ment, és egyben pénzt is megtakarít valójában ez az egyetlen fenntartható út arra, hogy jobban megtaláljuk a kivezető utat ebből a káoszba merült világból. Nos, az emberi jogok helyzete a kongói demokratikus köztársaságban súlyosan romlott az elmúlt években. 2017-ben az irodám 6497 emberi jogsértésről értesült, ez 25%-os emelkedést jelentett 2016-hoz képest. 2016-ban viszont 30%-kal növekedett a jogsértések száma 2015-höz képest ez a romlás együtt jár a demokratikus térség szűkülésével, a kongói hatóságok által, a civil társadalom vagy ellenzék által tervezett, szervezett tüntetések erőszakos elnyomásával, és ez halálesetekkel, sérülésekkel jár, a civil társadalom szereplőit fenyegetések, megfélemítés éri és el akarják hallgattatni a hatalommal szembeni kritikus hangokat. Az emberi jogi helyzet romlását a fegyveres csoportok tevékenysége is okozza, illetve az etnikumok és közösségek közötti konfliktusok szemenek újabb növekedése. Az állami szereplők a fő elkövetői az emberi jogsértéseknek 2017-ben a jogsértési esetek 61%-áért voltak ők felelősek, és mindez büntetlenség mellett történt. Az irodám egy jelentős növekedést jegyzett fel, 300%-os volt ez a növekedés két év alatt. Az ítélet nélküli önkényes kivégzések tekintetében és itt a kaszai régióban az állandó krízis helyzettel indokolják ezt az állami ügynökök. A kaszai három megyében a helyzet 2017-es évben azáltal volt jelzett, hogy 88 tömegsírt találtak, és ennek a koordinátáit átadtuk a kongói hatóságoknak. Az irodám szerint 752 polgári szeméről van itt szó, 29 nő és 168 gyermek veszítette életét a Kaszai három megyében. A FRDC által lefolytatott műveletekben, amelyeket az erő aránytalan és válgatás nélküli alkalmazása jellemzett, és a polgári személyek voltak ennek céljai, nők és gyermekek többek között a Kamina Szapó milíciával, milíciához való állítólagos tartozásuk miatt. A Kaminán Szapú milícia viszont legalább 79 polgári személy haláláért felelős, köztük 7 gyermekért és 9, gyere, 9 gyermekért és 7 nőért. A Banamura milícia tagjai pedig 67 legalább 67 polgári személy, 9 nő és 21 gyermek haláláért vonhatok felelősségre. Megkezdődtek a bírósági vizsgálatok, és bízunk abban, hogy az ENSZ emberi jogi bizottsága szakértőinek segítségével sikerül majd a kongói igazságszolgáltatás szemre az igazság feltárása. Az erőszakos esetek száma ugyan csökkenőben van az év kezdete óta, hasonló tendenciát tapasztaltunk egyébként a tavalyi évben is. A jelenlegi választások előtti kontextusban a konfliktus gócok meg sokszorozódtak több megyében. Itt van például Ituri megye, ahol 2017. decembere óta etnikumok közötti konfliktus zajlik, a Hema és Lendú közösségek között, Gyúgu területén. Az irodám szerint legalább 263 szemét öltek meg, köztük 91 nőt, 29 másik szemét megsebesítettek, 120 falut raboltak és romboltak szét. Az áldozatok nagy része Hema, ennek következtében a lakosság egy része elhagyta a lakóhelyét, Kongon belül mentek más helyekre, vagy Ugandába menekültek. Tanganyikában a Tva és a Luba etnikumok között zajlik a konfliktus. Nők és lányok ezen konfliktusok céljai gyakran szexuális erőszak áldozatává válnak. Nordkivu területén a helyzet továbbra is aggasztó. A lakosság egyrészt elhagyja a lakóhelyét, és polgári személyeket rabolnak el, illetve szexuális erőszakot követnek el. Ez a megye tapasztalhatta meg az erőszakos esetek legnagyobb szemet az irodám dokumentáció szerint. Itt nagyon sok kihívással szembesülünk az emberi jogok védelmét és előmozdítását illetően. A vizsgáló missziókon túlmenően jelentéseket készít az irodám, felvilágosító kampányokat tartunk, és kapacitás erősítést is végzünk. A helyszínen segítjük a közigazgatási és igazságszolgáltatási hatóságokat, hogy fényderítsenek a bűncselekmények elkövetőire, felvegyék a harcot a büntetlenség ellen, ugyanakkor korrektív intézkedéseket alkalmaznak, hogy a konfliktusoknak véget vessenek a mi jelenlétünk lehetővé tesz, hogy felhívjuk a figyelmet az emberi jogi kockázatos helyzetre a világ, a, ebben a régióban. Ahogyan az imént mondtam, az igazságszolgáltatást is segítjük, hogy az erőszakos esetek felelőseit felelősségre tudja vonni, illetve az áldozatok jogait el lehessen ismerni. Az NGO-k kapacitásait is megerősítjük, annak érdekében, hogy a demokrácia támogató szerepüket be tudják tölteni. Csak példaként 2017-ben az irodám legalább 344 képzési tevékenységet, technikai támogatást, figyelmfejlő kampányt folytatott le, 24.500 szemét értünk el, ezzel negyedük nő volt. Ezen kívül a nemzetközi fórumok ajánlásait is megpróbáljuk végrehajtatni a kongói kormányjal, amelyet az ENSZ is megfogalmazott. Most a választások előtt ugye a polgári és politikai szabadságjogok tiszteletben tartása a legfontosabb, hogy hiteles, átlátható, inkluzív és békés választásokat lehessen lefolytatni az országban. Valódi intézkedésekre van szükség, hogy megszüntessük a széttagoltságot, a demokratikus térséget meg kell nyitni, a politikai és alapvető szabadságjogok a betartásával, a békes tüntetés szabadságával, a politikai foglyok szabadon bocsátásával, az állami intézmények függetlenségének tiszteletben tartásával, véget kell vetni az erő illegális alkalmazásának, a halálos fegyverek alkalmazásának, amikor a rendfenntartó erők a tömegtüntetéseket kezelik. 2018 egy kulcsfontosságú év lesz az ország számára. Ez lehet az első békés átmenet, hatalmi, átmenet hatalmi váltás. Én felhívom az albizottságot és az Európai Parlamentet, hogy továbbra is nagyon szorosan kövesse nyomon az emberi jogok helyzetét a kongói demokratikus köztársaságban, és támogassa ezt a folyamatot. Köszönjük szépen, Tioé úr, és köszönöm, hogy betartotta a felszólás idejét is. Ezzel segíti a munkánkat. Maradjanak vonalban, lesznek még kérdéseink. Gyorsan tovább lépünk következő felszólalónkra. Modi Natamba asszonynak fogok szót adni. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Ő az afrikai nők helyzetbe hozásának nagy szakértője, ismert szakértője. A migráns nők, belgiumi migráns nők szervezetében is együttműködik, és az európai származású Afrikában élő nők kérdéséről is foglalkozik. Köszönjük, hogy eljött Várjuk kiváló előadását, és mivel hát kevés időnk van, 10 percet tudok adni. Merci, monsieur moderateur. Köszönöm szépen a moderátornak a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani az Emberi Jogi Bizottságnak a meghívásért, és hogy meghallgatják beszámolómat a nők helyzetéről a Kongai Demokratikus Köztársaságban, hazámban. Mindig szeretném pontosítani, azt, hogy pontosan milyen minőségében szólalok fel. Tehát most egy női aktivistát hallgatnak meg, ezért ilyen tekintetben vállalom a felelősséget a szavaimért. Továbbá kong- kongol, kongói európai asszonyként szólalok föl, arról, hogy mi történik a Kongói Demokratikus Köztársaságban ott születtem, és a családom 98%-a még mindig ott él, és ott éli meg a helyzetet. Ezért fontos, hogy pontosítsam, hogy tudják, hogy kivel is beszélnek ki, számol be önöknek a helyzetről. A kérdés, a probléma az régi, hogy az előttem szólók is elmondták. Elég sok idő óta ilyen válsághelyzet van Kongóban. 23 év óta a helyzetet, az erőszakos feszültségek, cselekmények jellemzik, és politikai, gazdasági, szociális és konfliktus szempontjából folyamatos a káosz az országban. Ezt mindenki tudja, mindenki ismeri, vagy legalábbis aki itt maradt a teremben, hogy meghallgassa a beszámolómat, bizonyára tisztában van ezzel. A Kongói Demokratikus Köztársaság egy konfliktus utáni ország. Véleményem szerint a nők közvetlen és közvetett erőszaknak vannak kitéve mindenféle módon. A, az UNHCR képviselője is elmondta ezt. Most erről nem akarok részletesen beszámolni. Úgy gondolom, hogy ezek közismert dolgok mindenki beszámol erről. Dr. Mukwege úr is folyamatosan beszámol erről, nyomon követi a helyzetet, ő már több alkalommal beszámolt önöknek a helyzetről. Ő közvetett erőszakos cselekményekről is ismert az országom, mert azon túl, hogy mi történik a nőkkel, a szomszédos országokat is érinti mindez, hiszen többé-kevésbé fogadják a lakhelyüket elhagyó személyeket, és ezért valamilyen módon ők is a konfliktus részesei. Fontos, hogy pontosan beszámoljunk a helyzetről, hogy megismerjük a valóságot. Számunkra, a kongai nők számára a dinamikája a helyzetnek ugyanaz, mint ami keleten előfordult, és az egész ország számára hatása van ennek, hiszen kassaiban, ahogy mondták, ugye lemészárolták a lakosok jelentős részét, megerőszakolták a nőket, el kellett, hogy meneküljenek innen a személyek, a szomszédos régiókba menekülnek ezek az emberek, Angolába, Ugandába menekülnek a nők és a gyermekek el kellett, hogy hagyják a lakhelyüket, a falujukat. Ezt kell végig gondolni, és én úgy gondolom, hogy megoldásokat kell találni. A kérdés az, hogy a múlt hibáit, vagy a múlt figyelemhiányát, hanyagságát hogyan tudjuk felszámolni. Fontos, hogy ezzel szembenézzünk. A kongolai nők számára gyakorlatilag tíz év óta ez a helyzet. Tagja vagyok a diaszforának, a Kongai Demokratikus Köztársaságban a békét és a szabadságot szolgáló szervezetnek vagyok a tagja, a VIP RDC tagja vagyok, de az egyéb női szervezeteknek is tagja vagyok, hiszen e- egymást tájékoztatunk, tájékoztatjuk, harcolunk, egymás célja érdekében támogatjuk egymást azért, hogy a békét és a biztonságot megvalósíthassuk a hazánkban. Szeretném a fennálló néhány percben elmondani, hogy a, mi is az általános vélemény ezeknek a szervezeteknek, és hogy mire van szükség ma azért, hogy valóban a béke kialakulhasson ebben az országban, és hogy aktivizálni lehessen azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy az ország újraépítésében részt vehessenek. Az EU tekintetében mit is szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy azok a tagállamok, a tagállamok gondolják újra végig, hogy milyen módon adnak támogatást, mert komolyan a békét kellene finanszírozni, vagyis fejlesztési programokat kellene támogatni, amelyek inkluzívak, tartósak, és amelyek valóban támogatják az egyenjogúságot, a nemek közötti egyenjogúságot, abban az országban, amely keresi a békés utat, és konkrétan a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Továbbá nagyobb támogatást kell adni azoknak a nőknek, akik a békét szolgálják. Ma látjuk, hogy verseny van az egyes női szervezetek között, amelyek a békét szolgálják. Nem, én úgy gondolom, hogy megfelelő eszköz kell biztosítani, hiszen vannak, akik azon dolgoznak, hogy újjáépítsék az országot, hogy tájékoztatást adjanak, hogy képzést szolgálják, és vannak, akik a fenntartható tartós békén, a fegyverszüneten, a fegyverletételen dolgoznak, és fontos, hogy mindenki a saját céljaira koncentrálhasson. Aztán a tagállamoktól azt kérjük, hogy legyen meg a bátorságuk ahhoz, hogy a rendszeres nyomonkövetést végezzenek az összes ENSZ biztonsági tanács határozat, az 1325-ös és az ezt követő vonatkozó határozatok nyomonkövetését végezzék el. Valós értékelésre van szükség arra vonatkozóan, hogy a határozatok nyomán mi történik, hogy hol sikeres a fellépés, hol nem sikeres a fellépés, ez nagyon fontos. A Kongói Demokratikus Köztársaság szintjén pedig szintén fontos, hogy minden szükséges intézkedést meg kell hozni azért, hogy valós módon végre lehessen hajtani a határozatot. Nemzeti tervre van szükség, illetve a kidolgozott nemzeti terv végrehajtását is hangsúlyozni kell e tekintetben. Ezeket is értékelni fel, figyelembe kell venni azt az értékelést, amit maguk a nők készítenek, mert a nők is végeznek ilyen értékelést. Aztán a fegyverletétel, a fegyverkereskedelem, a más eszközök, a könnyű és kiskaliberű fegyverek terjedésének a korlátozása, ezeket az intézkedéseket is be kell tartani, nyomon kell követni ezeknek a végrehajtását, ez nem újdonság, ez szóval már többször elhangzott, de a válság egyre erősödik, ezért muszáj újra hangsúlyozni ezt a kérdést És egy másik téma, hogy mi női szervezetek hogy gondoljuk, hol tudnánk valóban hozzájárulni tapasztalatunkkal a békés folyamathoz. Valós módon, gyakorlati módon be kell vonni a nőket és a fiatalokat az összes konszolidációs és békepolitikába azért, hogy meg lehessen állítani azt, amit a előttem szóló is említett, az instrumentalizálást, a fiatalok, a nők és bizonyos férfiak instrumentalizálását. A gyakorlatban be kell vonni a nőket és a fiatalokat az ez elleni harcba. A nemzeti költségvetés a következő téma, és ebben a kontextusban fokozni kell a finanszírozást az oktatás, az egészségügy és a vidékfejlesztés területén, hiszen a vidéki területek azok, amelyek a legtöbbet tehetnek, a vidékről elmenekülnek, elmennek a fiatalok. Hogyan lehet azt megoldani, hogy ezek a vidéki területek újra stabil helyzetet mutathassanak fel? úgy, hogy nemzeti költségvetésből megfelelő módon kapnak támogatást, ezt persze ellenőrizni kell, monitorozni kell, és tiszteletben kell tartani a demokratikus kormányzat alapelveit. Végül hatékonyan biztosítani kell a valós női részvételt a politikai választási folyamatban, anélkül, hogy ezt instrumentalizálnák. Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi asszony, ezt a nagyon átfogó és részletes beszámolót. Majd rá fogunk kérdezni, hogy mit lehetne konkrétan tenni, hogy a helyzet javuljon, de előbb meghallgatjuk nagykövet urat. ezt a következtetésekben most Sapu Mukulu urat fogjuk meghallgatni, de mielőtt megadom a szót, Mekudu úr, bemutatom, emberi jogi szakértő, egy kongol, kongói civil szervezet, emberi jogi szervezet tagja, vezetője, és nemzetközi szervezeteknek is tagja. Családja is érintett ebben a konfliktusban. Afrika szerte elismert eh, szakértője a kérdésnek. Köszönjük, hogy elfáradt hozzánk, és akkor 10 percben megadom ennek a szót. Köszönöm, tisztelt képviselők! A Nemzetközi Emberi Jogi eh, Szervezet és partner szervezetek Kongóban köszönetet mondanak ezért a lehetőségért, amit önök biztosítottak számomra, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság rendkívül agasztió helyzetéről szóljak. A legsúlyosabb válságban van az ország, melynek drámai kihatásai kihatnak a polgári lakosságra. Több mint 16 millió szemét érint ez, és körülbelül 13 millió ember szorul segítségre. Ez a válság Kavilla elnök klánya ö, ö, okán alakult ki több mint három éve. Ő ugyanis ö, el akarja halasztani a választásokat, magát továbbra is hatalmon tartva és elnyomva a kritikus hangokat. Kabilának jog szerint 2016 végén el kellett volna hagyni a hatalmat, ugyanakkor nem voltak meg a feltételei a választások megszervezésének, és így a katolikus egyház mediációjával végül egy politikai megállapodást kötöttek az fő ellenzéki pártokkal. Ennek a dátuma 2016. december 31, és az űrügy volt szemre, hogy még egy évig hatalomban maradjon. Aztán a választási bizottság, amelyet a rezsim saját hatáskör alá vont, 2011. december 31-re tűzte ki 18. december 31-re tűzte ki a választásokat, két évvel a Kabila jogszerű távozásának tervezett dátumát követően de ez a választási ütemterületre feltételekkel kapcsolatosan fennálló problémák újabb halasztást eredményezhetnek, illetve a választás eredmények meghamisíthatásához vezethetnek. Kabila még továbbra sem mond a hatalomról, és azt az érzületet erősíti ez, hogy a választási folyamat továbbra is Kabila kezében van. Itt a az Ugandában a trojka találkozón a hatóságok semmiféle kedvező jelzést nem adtak a demokratikus térség újra megnyitását illetően. Ez ugyan lényegi feltétele legyen, lenne annak, hogy a választások hitelesek legyenek. Az alapvető szabadságokat továbbra is súlyosan megsértik. 2015 óta több mint 300 ember halt meg békés tüntetések következtében a biztonsági erők erőszakos elnyomása okán egyes ellenzéki képviselők, polgári mozgalom képviselői, békés tüntetők erőszakosan fogvatartásra kerültek, letartóztatásra kerültek, nem tudtak kapcsolatba lépni családjukkal vagy ügyvédeikkel, az újságírókat megfélemítik, börtönben tartják. Az emberi jogvédők és a demokrácia aktivistái sincsenek megkímélve ettől. Az emberi jogi megfigyelő központ szerint az országban szinte rendszer időszerű letartóztatási és önkényes fogvatartási tendencia tapasztalható. A kongói hatóságok zaklatják ezeket a személyeket. Február 25-én egy tüntetést szerveztek a emberi jogi aktivista Rózi Mukedé Csimanga, aki a 2016 polgári mozgalom tagja, Nos, őt megölték Kinshasa-ba szállítása közben a biztonsági erők. Ugyanakkor több személy, a Filimbi polgári mozgalom tagjai szintén fogvatartásra kerültek, Filimbi és Lusa mozgalom képviselői szintén börtönben vannak, őket teljes mértékben hamis vádak alapján tartják fogva. És ezek a vádak, illetve ezek az esetek mutatják, hogy milyen nyomatás alatt állnak az ellenzéki képviselők, a kritikus hangokat hogyan e, folytja el a rendszer hogy továbbra is ellenőrizze a hatalmat. A legutóbbi december 31 tüntetések, a február 21-i és február 25-i tüntetések során szintén számos visszaélésre került sor a rendőrség és a fegyveres erők részéről. A biztonsági erők éles töltényen lőttek, gumilövedéket, könygázt vetettek be polgári személyek ellen, a katolikus templomok területén, akár a kórházakban vagy a szülészeteken, és ö, ö, őrizbe, őrizetbe vették, illegálisan fogva tartották ö, ezeket a személyeket, legalább 18 embert öltek meg, több száz embert megsebesítettek, és ö, illegálisan fogva tartottak, vagy letartóztattak. Itt ö, a különféle védelmi, biztonsági erők erőszakos cselekedetei jelentősen növekedtek számos megyében, és ezen aktusokat a komoly hatóságok tervezik, rendelik el akár, vagy tolerálják, és gyakran ezek az esetek egyfajta ürögyet szolgáltatnak a választások további elhalasztására. 2017-ben a kongói biztonsági erők voltak az erőszakos esetek fő elkövetői. A fennmaradó időben arra térnék ki, hogy ugye ez a drámai helyzet Kassai régióban is fennáll 2016 óta. Szörnyű helyzetben van ez a régió, itt a polgári személyek felkavaró tanúvállomásait hallgathatjuk meg ezen emberiesség elleni büntettekről, amelyeket a régióban elkövettek, a kongói biztonsági erők, vagy a Banamura milícia, amelyek ők fegyvereztek fel, és ezek a bűncselekmények büntetlenek, ez csak táplálja az erőszakot és az instabilitást. A 2010 nyolcas választások elhalasztását azzal indokolták, hogy a Kaszai régióban erőszak una, uralkodik, noha ezt állami alkalmazatok táplálják, vezénylik. Ituriban is erőszakos kitörések voltak, és azt mondták, hogy ez negatívan hat ki a választási ütemtevre. Ezeket az erőszakos cselekményeket a hatóságok arra használják, hogy a választás elhalasztását indokolják. Ajánlások szintjén az Európai Unió ugye fontos szerepet játszhat, hogy el kerülje, hogy a legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg. Az ajánlásaink a következőek. Ami a választások szervezését illeti, mindent meg kell valósítani, hogy vegyes szakértői csapat, köztük az EU szakértői, az ENSZ, az Afrikai Unió, az SZADC és az OIF szakértői tevékenykedhessenek a választási folyamat teljes szakaszában és teljes mértékben függetlenül. A szakértőknek nyilvános állásfoglalást kell megfogalmazniuk a választási folyamat minden egyes fontos szakaszában, ugye beleértve a választási névjegyzék felülvizsgálatát is. Aztán látogatásokat kell szervezni a kongói hatóságok képviselőivel, a CENI képviselőivel, az ellenzék és a civil társadalom képviselőivel a választási folyamat kapcsán. Aztán az emberi jogokat és a civil társadalom támogatását illetően nyilvánosan el kell ö, ö, ítélni a legsúlyosabb bűncselekményeket az országban, a tüntetések elnyomását az ország keleti részében és Kassai megyében. Emlékeztetni kell a kongói hatóságokat, hogy ezen bűncselekmények közül egyesek emberiség elleni bűncselekménynek minősíthetőek, és független vizsgálatokra kell, hogy adjanak alkalmat, el kell ítélni a felelősöket, rangjuk, funkciójuktól függetlenül, aztán rendszeresen el kell ítélni, és nyilvánosan az erőszakos cselekményeket, amelyeket az ellenzék képviselőivel, az emberi, jogok aktív, emberi jogi aktivistákkal, demokratikus aktivistákkal és újságírókkal szemben követnek el. Emlékeztetni kell a kongói hatóságokat arra, hogy azonos feltétlenül nélkül bocsássák szabad lábra azokat a személyeket, akiket politikai okok miatt börtönöztek be, hagyjanak fel a megfélemlítéssel, elnyomással. Emlékeztetni kell a kongói hatóságokat, hogy a gyülekezés türelmát oldják fel, tartsák tiszteletben az alapvető szabadságjogokat, véget kell vetni az általános büntetlenségnek, oly módon, hogy a Szent Szilveszti Bíróság ítéletét megvalósítják. Ezen kívül a két elem kombinálásával kötelezni kell a konzultációs folyadalmat, amelyet a kotonai megállapodás 96 as cikke tartalmaz, az emberi jogok megsértéseit el kell ítélni, megerősített konzultációra van szükség, el kell kerülni a válságokat, és nyomást kell gyakorolni az érintettekre, megerősített párbeszédet kialakítva, egyéni szankciók alkalmazásával, és a kongói hatóságokat akár technikailag is támogatva, hogyha a fejlődésre hajlandóságot mutatnak. Ezek tehát az ajánlásaink, amelyeket az Európai Uniónak címezve beúhajtottunk mutatni. A szövegem az önök rendelkezésére áll, és most pedig várom a kérdéseiket, pontosításaikat, ha ezeket óhatják. Köszönjük szépen, Mokul úr. Sajnálom, hogy egy kicsit sietetnem kellett, de kell egy kis idő a eszmecserére is. Most akkor Bát nagykövet urat kérem, hogy a Demokratikus Kongói Köztársaság ö, hivatalos álláspontját fejtse ki nekünk 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Három percet mondtak, akkor most kettővel több van nekem, köszönöm. Megpróbálok öt pontban válaszolni, öt percben és öt pontban. Emlékeztetnék arra, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság történetében egy pillanatban elkezdődött egy békés váltakozás a kormány élén, és ezt azért fontos leszögezni. És választások lesznek december 23-án. Jelenleg ezt a választási menetrendet úgy néz ki, hogy sikerül majd tartani, úgy látszik. Persze felmerülnek kérdések, és bizonyos nehézségek is, emberi jogi területen nyilvánvalóak ezek, jogalkotási kérdések is felmerülnek, készülnek új anyagok, és informális párbeszédet folytatunk a, a kormányjal egyaránt, mint hogy a, a nemzetgyűléssel is, és ö, az érintett régiókkal, a kormány többséggel, a kormányjal és minden ö, civil szervezettel, aki érintett. Ebben a párbeszédben próbálunk nyomást, illetve amerikaiakkal, kanadai és svájci kollégákkal is, és afrikai kollégákkal is együttműködünk, különösképpen az Afrikai Unió képviselőivel. Emlékeztetnék arra, hogy összhangban a legutóbbi tanácsi következtetésekkel, ugye 2017. decemberében volt erről szó, elkezdtük a választási rendszer véglegesítését, és a személy és a kormány is arról tájékoztat minket, hogy képesek lesznek finanszírozni a választásokat. Ha mégsem ez lenne a helyzet, arra is megpróbálunk felkészülni. Alapvetően megvannak a pénzek, nem lehet, hogy a pénz legyen esetleg a nem ö, ö, jó választás lebonyolításnak az oka. Én próbálok válaszolni bizonyos feltett kérdésekre. Nous préoccupe beaucoup. Uh, par exemple, dans le és ami a választási regisztrációt, nyilvántartást illeti, ragaszkodtunk ahhoz, hogy a nők jogai maximálisan érvényesüljenek, és a lehető legtöbb nő tudjon részt venni a választásokon. Úgy néz ki, hogy ez működni fog, de ezt még verifikálni kell. Továbbá aktívak vagyunk a tekintetben is, hogy a, a civil ö, megfigyelői csoportok megszervezését is elkezdtük. Pour, uh, Az asszony elnökével egyeztettem erről. A polgári megfigyelői csoportok uh, megszervezésedet elkezdődött, ez a választások hitelessége szempontjából nagyon fontos, és a nők részvétele szempontjából is. Együtt működünk a nemzetközi szervezetekkel, sőt, ezen túlmenően az Afrikai Unióval és a szarakkel is. A leszedek egy héten belül egyébként irodát nyit ki ez egy fontos mérföldkő, és így közvetlenebb lesz a jelenlétünk és az eszedekkel való együttműködésünk, amelynek hát nagy tapasztalata van. Nemzetközi szakértői csoportunk pedig a biztonsági tanács határozataival összhangban működik, készül, veszi fel a kapcsolatokat az ENSZ, az Afrikai Unió tagszervezeteivel, az ASZEDEK jelenlétét garantáljuk, és ami pedig minket illet, a mi szakértőinket is Kinsaszába fogjuk delegálni, hogy időben ott legyenek, és az ott már jelenlevő szakemberekkel együtt hiteles módon tudják a, a évvégi választásokat monitorozni. Köszönjük, nagykövet úr, és nagyszerűen betartotta a felszólás idejét is, köszönöm. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki itt a teremben kérdést föltenni, vagy Joachim Geller, tessék, parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Kongóban sajnos nincsen béke, és óriási gazdasági érdekek feszülnek egymásnak, nem csak az etnikumok. Nagy a a nyersanyagok kizsákmányolása. Nálunk olyan plegykák terjengenek, hogy, és ezt a Paradise dokumentumok is alátámasztják, hogy uh, Kabila elnök mindenképpen meg akarja őrizni a hatalmát, és ezért a katangai bányákat egy svájci koncernek juttatta át, és e- ezen hát személyesen is nagyot keresett. Ez egy illegális pénzügyi tranzakció volt, amit egy állami vezető bonyolított le saját zsebre. Ezt se felejtsük el. Egy másik nagy aggodalmunk az, ugye 20 éve ott vannak már az ENSZ béke fenntartó csapatok, a MONU, most a MONUSCO, mint egy 16 ezer katonát, rendőrt foglalkoztatnak, úgy néz ki, hogy 50 államból rekrutálják ezeket a fegyveres személyeket. Ez is egy aggodalomra ad okot, mert mennyire lehet hatékony egy ilyen békefenntartó misszió, hogyha ennyire sok nemzetiségű. És látjuk is, hogy egyes régiókban képtelen is, például a Kassai régióban is rendet tartani, annak ellenére történnek ezek a tömeggyilkosságok, hogy az ENSZ jelen van. Nem kéne elgondolkodni azon, hogy egy új formája alakuljon meg a békefenntartásnak, mert ha 60 országból van verbuválva egy fegyveres erő, az nem lehet egyszerűen hatékony. És hogyan lehetne kívülről a civil szervezeteket segíteni, támogatni, erősíteni. Mert erős civil társadalom nélkül tisztán kívülről nem lehet megoldani egy ország problémáit. Különösen arra való tekintettel, ugye Nigériáról beszéltünk az előbb, ahol már nagyon sok évtizede folyamatosan búvópatakként jelen van egy konfliktus, és ez bármikor felszínre törhet, és hát felszínre is tör, ahogy látjuk, és fegyveres harcokhoz vezet. Úgy néz ki, hogy az állam képtelen kezelni ezeket a konfliktus helyzeteket, vagy pedig túlreagál. Köszönöm szépen. Joachim Cele. Lenne egy kérdésem valamennyi előadónkhoz, és azt várnék röviden mindannyiuktól két és fél percben erre a kérdésre. Dario úr türelmesen várat Kinsaszában. Én azt szeretném tőle kérdezni, hogy Manoszkónak mi a terve arra vonatkozóan, hogy a választási kampány, a választások általában szabályszerűek legyenek, hogy próbálják ezt majd garantálni, milyen módszerrel fogják a megfigyelőiket és szakembereiket elhelyezni, kiküldeni. Kudúrhoz az a kérdésem, hogy a nemzetközi szereplőknek, az érintett szereplőknek milyen szerepe lehet a bizalom helyreállításában, a feszültségek csökkentésében, megint csak a választásokra való tekintettel. Hölgy vendégünktől azt kérdezem, hogy mennyire lehet majd garantálni a nők részvételét, illetve a, szexuális erőszak terjedésének megállítását. Mielőtt választ adnak, Lamassi asszonynak adok először szót, és utána talán Mukulu úr, aztán Modi, aztán tavaly úr visz, tehát ellentétes sorrendben. Moi, je, euh, je remercie la présence de l'ambassadeur. Köszönöm az Európai Unió nagykövetének, Kongói Demokratikus Köztársaságban akreditált nagykövetét. Egy pontos kérdésem lenne. Tampi asszony azt kérdezi, hogy miben segíti az Európai Unió a civil társadalmat akár a nőket, akár azokat az embereket, akik az emberi jogok tiszteletben tartásáért küzdenek, vagy akár a menekülteket tud-e többet mondani az Európai Unió ez irányú segítségnyújtásáról. A második dolog, vannak szankciók. Ki lehet bővíteni a szankciókat azon személyekre, akikről tudjuk, hogy olyan szörnyű módon avatkoztak be az országukban. Aztán a harmadik dolog, itt a fegyverekről is szó esett, lehetne jobban nyomon követni a fegyvereket az Európai Unió országaira vetítve, amely országok ellátják az egyes frakciókat fegyverekkel. Aztán itt van a kobált kérdése. Zeller Celer kolléga már szólt erről. A Kongói Demokratikus Köztársaság egy hihetetlen ország. A kobalt kétharmada ugyanis a Kongói Demokratikus Köztársaságból származik. Hát vannak vállalatok, a smartphonehoz is kell ez az anyag, vagy az elektromos autókhoz, tehát ez egy nagy üzlet. És amikor az emberi jogokról van szó, akkor ugye itt a gyermekeket is alkalmaznak ezekben a kobalt bányákban. Nos, az Európai Unió be tud-e avatkozni ezen vállalatok nyomon követhetőségét illetően, hát ezek cinkos társai az emberi jogsértéseknek, illetve azon európai vállalatok ügyében, amelyek ugye a kongói demokratikus köztársaságból veszik a kobaltot. Yes. Köszönöm szépen. Tudom, hogy hamarosan nem lesz tolmácsolás. A végén kapja meg ön a szót, Mokuló úr. Elnézést, inkább csak két percet tudok önnek adni. Köszönöm hogyan lehet megerősíteni a civil társadalmat a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Önök is beszéltek erről. Meg kell erősíteni ezt a civil társadalmat azért, hogy a munkafeltételeket lehessen biztosítani a számukra, és hogy újra megkapják a bizalmat a közösség részétől, hiszen a mostani rezsim fals, hamis konfliktusokat keltett, mm mintha a keleten például az etnikai feszültség lenne legsúlyosabb. Egy ajánlással is lehetne élni, korlátozni kéne maximálisan a kongoli, kongoli államnak adott humanitárius támogatást, és ezt közvetlenül a lakosságnak kéne adni, beleértve a menekülteket, az emberi jogi aktivistákat, a független médiát, amennyiben dokumentálni tudják a tevékenységüket hiszen már a választások szempontjából is ez fontos. Végül pedig, ahogy az előttem szóló mondta, már elfogadásra került egy intézkedéslista, például a vízum letiltás, hogyha az emberi jogokat nem tartja tiszteletben az állam, a politikai jogokat, a szabad választás, az átlátható választás megszerzés, megszervezését 2018 vége előtt, akkor ezek az alkalmazható eszközök. Ennyit szerettem volna mondani válaszként és plusz ajánlásként az Európai Unió, az Európai Parlament számára. Köszönöm szépen, hogy ilyen konkrétan fogalmazott Makuló úr, Netanvé asszony. Köszönöm szépen. A büntetlenséggel kapcsolatos kérdés, hát itt az intolerancia fontos. Elérkezik az a pillanat, amikor az igazságszolgáltatás nem megfelelő, hiszen van, akit felismertek, mert mondjuk parancs alapján járnak el, és úgy követnek el bizonyos tevékenységeket, de ez egy kisebb szám, e, e, az eljárásnak más a jellemzője. Eltávolítják az áldozatokat, és itt tömegével követik el az erőszakos cselekményeket. Hát ez nem normál általános bűn, bűnözőkről van szó. Ezért a, itt kell, hogy működjön ez a fajta igazságszolgáltatás. Hogyan lehet ezt a közeli ö, igazságszolgáltatást ö, megvalósítani egy ilyen államban? Erről van szó. És véleményem szerint ö, ez is az egyik olyan eszköz kell, hogy legyen, amely lehetővé teszi a szankciókat, vagy pedig a kompenzációt, amennyiben bizonyítani lehet, hogy az igazságszolgáltatás nem ítélte el a elkövetőket. Tehát, hogy az elkövetőket be lehet azonosítani, akkor szükség van az eljárásra, a nők, akik az erőszakos elkmények áldozatai, fontos, hogy melléjük álljunk. A civil társadalom megerősítése tekintetében én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell megtenni, mint ahogy ez itt is működik. Több támogatást kell, hogy kapjanak az európai civil szervezetek, amelyek afrikai civil szervezetek partnerei. Itt kell lépni, ezt kell megerősíteni, mert nekünk megvannak az eszközeink a tájékoztatáshoz, a támogatáshoz, a helyi civil társadalom segítéséhez. Köszönöm szépen! Teaja úr két percet kap, és korábban is már jó példát mutatott. Köszönöm szépen, csak röviden Monuszkóval kapcsolatban. A Monuszkóval kapcsolatban ugye az állásfoglalásuk is megerősíti, illetve megszületett a határozat, amely még egy évvel meghosszabbította a mandátumot a választásig. A Figyelembe véve a MONUSCO jelenlétét, nem kell azt gondolni, hogy nincs semmi tennivalónk. Itt biztonsági problémák vannak, és ezért mindenképpen a rendfenntartó erőkkel kell, hogy együttműködjünk, nyomunk kell, hogy kövessük a választásokat. Koordinációs problémát említettek, a biztonsági tanács dönt arról, és a tagállam a fogadja el a mandátumot. A Monduszko esetében is ez érvényes, újra kell értékelni a helyzetet, és ehhez kell igazítani a mandátumot. Föl kell hívni a figyelmet arra, hogy a helyi választásoknál fölmerül az erőszakos cselekmények lehetősége. A legalsóbb szinten történik most a választás, és itt etnikai, közösségi rivalitás is figyelembe kell venni. Ezért a monusco a jelenlegi eszközök, rendelkezésére álló eszközök tekintetében biztos, hogy nem tudja teljes mértékben megoldani ezeket a problémákat. Minden esetre az Európai Unióval közösen most végig gondoljuk ezeket a lehetőségeket. A civil társadalom és civil szervezetek. A két-három elmúlt évben az új civil társadalom kialakítását látjuk, és látjuk, hogy aktívak az állampolgárok, követelik a szabadságjogaikat, és ez egy pozitív fejlemény, tovább kell járni ezt az utat, föl kell tárni, hogy milyen plusz lehetőségek állnak a civil társadalmak előtt, a kommunikációs modern eszközök használatával, amelyek ma már rendelkezésre állnak. Végül fontosnak tartom, hogy felelősséget kell, hogy kapjanak a multinacionális társaságok, és ezt meg lehet tenni. A szankciók nagyon hasznosak voltak, de egynél tovább kell lépni. Ellenőrzést kell gyakorolni, például a beszerzés és finanszírozás területén. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen, Szerű úr, türelmét és hogy ilyen nagy távolságból is hajlandó volt megnyilatkozni. Köszönöm a technikusoknak is, hogy ezt összehozták, és a tolmácsoknak is. Köszönöm, hogy nem kapcsoltak még ki. Még egy utolsó utáni egyperces felszólalást szeretnék engedélyezni nagykövet úrnak. Köszönöm valamennyi előadónknak. Nagyon komoly dolgokról beszéltek, nagyon súlyos hozzájárulások voltak ezek. Nagyon szeretnénk, hogyha az emberi jogok, a demokrácia, a jólét jellemezni Kongót, hát ha ez a választás majd ehhez hozzájárul, az EU mindenképpen ezen lesz. A stabilitás és biztonság jegyében. Még egy percet adnék nagykövet úrnak, és utána pedig azonnal lezárom az ülést. Nudi úr, köszönöm, tényleg egy percben. A Monoszkóval kapcsolatban rá szeretnék mutatni, hogy nagyon komoly szerepet játszott a Monoszkó a Kaszályban. Amikor a konfliktus elkezdődött, akkor még nem volt jelen, de kiépítette a kapacitását, és most az helyzet javulásában sokat segített. Franciául beszéljek, vagy mindegy, vagy jobb, vagy Angolul folytathatom? Másodszorban pedig a civil társadalom kapcsán nagyon fontos, komoly programjaink vannak ott, kapacitásépítési programjaink, emberi jogi szervezeteket segítünk. Mi vagyunk talán ott a legnagyobb ilyen értelemben véve segítségnyújtók, és ahogy már korábban is mondtam, a választási folyamat megfigyelésére mobilizálunk, kapacitást építünk, tanítjuk a választási megfigyelőket, és ezt már régóta tesszük egyébként, de most különösen intenzíven. Ami a kobalt kinyerést, illeti és egyéb bányászati kérdéseket. Vonatkozik erre egy joganyag, amit az Európai Parlament is most véleményez a saját álláspontjával ez a dolog nem változtatható meg egyik napról a másikra, ez egy hosszú távú elkötelezettséget igényel nem lesz könnyű. És sok európai cég is érintett, és nem nagyon szeretnek megfelelni az új elvárásoknak, illetve nehéz a pozitív beruházásokat is lábra állítani. Szóval aki ott van, meg aki nincs ott, az is hát húzza a lábát. Köszönjük szépen mindenkinek, és különösen a, a tolmácsoknak szívemből köszönöm, hogy hajlandók voltak itt tovább dolgozni, elkötelezettségük és professzionalizmusok példaértékű. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött viszontlátás.